kapcsolatban. Ezzel lezárom a mai ülést. Csütörtökön 11-kor fogunk szavazni ezekről. Következő ülésünk holnap 9 órakor kezdődik, illetve délután 15-től 21 óráig tart. A holnapi ülés napirendje és a dokumentjei megtalálhatók az interneten. Valamennyiüknek kellemes pihenést kívánok, és jó éjszakát!